Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma éjjel Wilfried Martens kollégánk elhunyt. Martens úr 1936-ban született, és az Európai Néppárt elnöke volt. Martens kolléga nagyon hosszú politikai karrierre tekintett vissza hazájában, Belgiumban és az Európai politikában, és itt az Európai Parlamentben is. Martens kolléga 1979-től 92-ig egy rövid megszakítással miniszterelnöke volt a belga királyságnak. Martens kolléga 1994 és 99 között itt az Európai Parlamentben a néppárt frakcióvezetője volt. Wilfried Martens egy meggyőződéses európai volt. Egész politikai életét a politikai integrációnak szentelte. Martens úr a Benelux közösség egyik legmarkánsabb képviselője volt. Alapítása óta és az európai közösségek egyik alapító tagja volt a Benelux közösség. Martens úr olyan férfi volt, aki egy meggyőződéses katolikus is volt. És a katolikus szociális tanból kiindulva kiváló kereszténydemokrata politikus volt Európában. Wilfried Martens vezér elve mindig az volt, hogy a nemzetállamok hozzájárulásával a háború utáni Európában szüntessük meg azt, ami elválaszt minket. És hogy úgy működjünk együtt, határokon átnyúló módon, hogy ez minnyájunk érdekét szolgálja. Közösen Európa erős. Ha Európát a tolerancia és a demokrácia elvén építjük fel, úgy, hogy tiszteletben tartjuk a másik véleményét, akkor Európa jó úton halad. Wilfried Martensel, az Európai Néppárt kollégái egy eh, kiváló pártvezetőt veszítenek el. Belgium egy nagy belgát veszít el, az Európai Unió pedig egy eh, nagy európait veszít el. Kérem önöket, hogy eh, most álljanak fel Wilfried Martens tiszteletére. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Martens zu Ehren. Wilfried Martens tiszteletére álltak fel. Köszönöm. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Igen, tisztelt kolléganok és kollégák! Számomra nagy öröm és megtiszteltetés, hölgyeim és uraim, hogy közölhetem önökkel, hogy az elnökök konferenciája